megérkeztek Finle, Finnország részéről, azt közölték velem, hogy április 27-től egyik képviselőjüket pótolni fogják. Más lép a helyébe. Szeretném az rend hárma szabálynak kettes bekezdése alapján bejelenteni, hogy mindaddig, amíg nincsen ellenőrizve a mandátuma, és másoknak sincsen ellenvetése. Takula úr folytatni, folytathatja a munkáját, felveheti a munkát, és természetesen minden ezzel járó feladat.